Nos, kezdjük. Mindenkinél ott a szavazókártya. Ugye, mindenkinél ott van. Ma szavazunk. Serge.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 Nos, akkor közvetlenül most kezdjük a tanács rendeletének a módosításáról a vitát a bizottságban már ö, folyt a vita. EK tanácsi rendeletnek esélyes közös vecevésről szóló rendelet német alkoholmonopólium keretében nyújtott támogatás tekintetében történő módosítása. Ö, bemutattam egy ö, jelentést, amely az Európai Bizottság véleményehez kapcsolódik. Ezt a tanács pozitívan fogadta, ezért lehetőség van arra, hogy első olvasatban megállapodjunk. Úgy gondoltam szükséges módosítót benyújtani, hogy a lehető legnagyobb átláthatóságot kérjük az eljárásban oly módon, hogy a parlamentnek és a tanácsnak jelentést kell küldeni, más módosítót nem nyújtottak be, ezért kérem, hogy azonnal térjünk rá a szavazásra. Készfeltétellel. Először a módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. Most pedig a jogalkotási javaslat mellett ellen tartózkodás elfogadva végül pedig a jogalkotási javaslat plusz állásfoglás mellett ellen tartózkodás elfogadva. Gratulálok az előadónak, az sát magamnak. Köszönöm szépen. Most pedig akkor gyorsan áttérünk a szavazásra a állásolásra irányuló indítványról a méhészettel kapcsolatban. Különböző módosítók vannak, de Erling asszony munkájának hála, köszönet neki, sikerült sok kompromisszumot előállítani. Javaslom, hogy elektronikusan szavazzunk. Kérem, hogy a kártyájukkal álljanak készen a szavazásra a szavazólistát. Megkapták. Nos, kezdjük. A egyes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Második kompromisszum. Megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadva. Harmadik kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Harmadik elfogadva. Negyedik kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. A 45-ös bekezéssel kapcsolatban Levia ö, kollega kér szót. Köszönöm szépen, elnök úr. El szerettem volna magyarázni a 45-ös módosító tartalmát a szavazáskor a három éves programok a tagállamok becsésle alapján történtek. A módosítás azt irányozza elő, hogy a az összeírás és ne becslés legyen az alap. Köszönöm. Köszönöm szépen, Lávia úr. A 45-ös módosítóról szavazunk. Megnyitom. Lezárom. 45-ös módosító elfogadva. Most pedig folytatjuk. 5-ös kompromisszum. Megnyitom. Lez... Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. Ötödik, hatodik kompromisszum, Hezsvitek. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Hetedik kompromisszum. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadva. A hatvanadik módosítóról nyitom meg a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 63-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 64-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Nyolcas kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 68-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 69-es módosító. Megnyitom a szavazást. Jegle asszony kért szót, tessék. Visszavonom ezt a módosítást. Már más módosítások ezt lefették. Elnök, rendben. Akkor a 69-esről nem szavazunk. 70-es. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 72. módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 73. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 74-es módosító. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom. Elutasítva. Tizedik kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom. Tizedik. Kompromisszum elfogadva. Kilencedik. Kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Nyolcvannegyedik módosító. Megnyitom. Tarabella, Tabajdi. Lezárom. Elutasítva. Nyolcvan ötödik módosító. 85. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom. Elutasítva. Most pedig 87-es Csilla. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 88-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 89. Megnyitom a szavazást. Jeglem. Lezárom. Elfogadva. 90-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. E, elutasítva. Jelzik nekem, hogy egy plusz szavazat van az EPP részéről. Vigyázat! Az EPP mindig túl az. es Reimer Schlöning, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 92-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 93 szilveszrész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A 93. módosító. Elfogadtuk. 95-ös Darabella Tavajdi. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 96-os, megnyitom a szavazást. 96-os. Lezárom. Elutasítva. Van még egy plusz szavazat az EPP-nél. Kérem, vigyázzanak oda valaki, az EPP-nek pluszban szavaz. José Bové. Azt mondja, hogy a zöldek kapják meg a szavazatot. Megnyitjuk a szavazást. A 97-ről Nikolescu. Nem, 98 helyesbitek. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Most pedig áttérünk e, az első hivatkozás, megnyitom, lezárom, elutasítva. Kettes, kacsmarek, megnyitom, lezárom, Elutasítva. Preambulum bekezdés. Hármas. Garcia Perez és társa. Megnyitom. Hármas. Lezárom. Elfogadva. Negyedik preambulum bekezdés. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. Most pedig lássuk a 11. kompromisszumot. A szavazást megnyitom. 11-es kompromisszum. Lezárom. Elfogadva. Most pedig 7-es preambulum bekezés Harkin a 7-esről. Elnézést. Ez már benne van azon. Tehát a 12-es kompromisszumról szavazunk. Két részben. Első rész, megnyitom a vitát, lezárom az első részről. hagyva. Most a második rész jön, a 12-es kompromisszumról, megnyitom a szavazást, lezárom. Elutasítva. Most pedig áttérünk a 9-es módosítóra Reimers. Nem, 13-as módosító. Reimers és ö, társai. Megnyitom, mindenki szavazott, lezárom. Elfogadva. 14-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 13-as kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 23-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Most pedig 25-ös Garcia Perez és társa. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 15-ös kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Utolsó módosító 32-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 32-es módosító elfogadva. Most pedig zárószavazás. szavazás az állásfoglalásról módosítva. Megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadva, rendben. Grazie a tutti. Procediamo. Köszönöm szépen. Akkor most átérhetünk a folytatásra, és a plenárison be fogjuk mutatni ezt az állásfoglalást. Most pedig áttérünk a 11-es pontra a napi rendünk szerint. Dácsana, készen vagy. Kedves kollégák, Szörbu asszony jelentésnek a tema a mezőgazdasági stratégiai ágazatként történő elismerése az biztonsággal összefüggésben. Nagyon fontos téma, stratégiai téma. A fogyasztás hatványosan növekszik, és ezzel félő, hogy az élelmiszer drága és ritka lesz. Az ENSZ felmérése szerint a világ lakossága 9 milliárd fölé emelkedik 2050-re, és akkor egyre nagyobb lesz az élelmiszár iránti igény, eh, és ez kb. 75%-os élelmiszertermelés növekedést feltételez, így eh, a fogyasztás is jelentősen változik, nem csak a termelés. Ez azt jelenti, hogy a fogyasztásban egyre inkább előtérbe kerül a magas hozzáadott értékű élelmiszerre pont jókor jött az a jelentés, ezért át is adom a szót azonnal az előadónak, és utána megnyitom a vitát, Szörbú asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy megkaptam a szót. Szeretném a kollégáimnak elmondani, Igen, elnézést, egy kis tolmácsolási probléma volt. Némi zörej volt a rendszerben. Nem a tolmácsolással volt a gond, hanem a mikrofonnal. Igen, a tolmácsok mikrofonjával volt egy kis probléma. Most próbáljuk ezt megoldani. Ok, proviamo adesso se funziona. Akkor most teszteljük a rendszert. Működik. Még egyszer szeretném megköszönni, hogy megkaptam a szót. Az együttműködés a kollégákkal, rendkívül gyümölcsöző volt, nagyon sok hasznos ötletet kaptam tőlük ezen nagyon fontos jelentéssel kapcsolatban. Európa jövőjéről van itt szó valójában. Szeretnék néhány fő gondolatot most kiemelni, majd pedig megvárni, hogy a kollégák hogyan reagálnak az említettekre. Szeretnék egy valódi, tényleges vitát és párbeszédet kialakítani a témáról. Először is azt szeretném elmondani, hogy az élelmiszerbiztonság és annak garantálása nagyon fontos indokolása a 2012 utáni új kap kialakításának. A mezőgazdaság kulcsfontosságú ágazat az élelmiszerbiztonság szempontjából, különösen amikor tudjuk azt, hogy egyre nő a ö, bolygónk lakosságának a száma. Korábban az élelmiszert akár egy évre is el lehetett tárolni. Most maximum négy hétre elegendő a világban az élelmiszer készlet mennyiség, és igen komoly kihívások várnak az ágazatra az éghajlatváltozás, az erőforrások korlátos elérhetősége miatt, és ugyanakkor a világ lakosságának az igénye és a kereslete is egyre nő, amit nem lehet megfelelő szinten ellátni. A harmadik országokkal és nemzetközi szervekkel közösen az Európai Uniónak küzdenie kell az árak instabilitása és az élelmiszer bizonytalanság ellen. Egy bizottsági rendelet tervezetről beszélünk, a pénzügyi származtatott ügyletekről és a pénzügyi tranzakciókkal kapcsolatban. És nagyon örülök annak, hogy ez egy ENSZ kezdeményezés után következett be, de az is igaz, hogy az Európai Unió még tovább léphet ezen a területen ugyanis további instrumentumokat találhatunk arra, hogy az árvolatilitás ellen fellépjünk. A jogszabályok a pénzügyi instrumentokra vonatkozóan felülvizsgálatra szorulnak azért, hogy nagyobb legyen az átláthatóság, és minimum küszöböket állapítsanak meg az ilyen piacokon fellépő szereplőkre vonatkozóan. Ezen kívül egy világszintű élelmiszer készletre van szükség, mivel a mezőgazdasági világ termelés egyre inkább ki van téve az éghajlatváltozás veszélyeinek. A jelenlegi tárgyalások igencsak korlátozottak. Mint már korábban mondtam, összesen 12 hétre elegendő a világ élelmiszer készlete. Az ENSZ égisze alatt kell a készleteket kialakítani az Európai Bizottság szakértelmével és az FAO szakértelmének bevonásával. Az Európai Bizottságnak vezető szerepet kell vállalnia ezen világszintű rendszer kidolgozásában. Az élelmezéshez való jog alapvető emberi jog, nem szabad, hogy ez csak egy absztrakt fogalom legyen, valósággá kell ezt alakítanunk. A javasolt fellépések, amelyekről eddig beszéltem, a közös agrárpolitika kontextusában kell, hogy megfogalmazódjanak. Nagyobb egyensúlyt és több igazságot kell a kapban kialakítani, és kiegyensúlyozottan kell az egyes tagállamok között a mezőgazdasági támogatásokat kiosztani, de nem szabad a fejlődő országokban a helyi termelést veszélyeztetni ezek által. Már kimondtam, hogy milyen fontos, hogy a mezőgazdasági sokszínűség megmaradjon azáltal, hogy a bio és a hagyományos gazdálkodást is ösztönözzük. Ezen kívül új instrumentumokra van szükség a diverzitás, a sokszínűség biztosítása érdekében. Ma az Európai Unióban a gazdáknak csak 7%-a fiatalabb 40 évnél, és 10 év múlva 4,5 millió gazda nyugdíjba fog vonulni. Éppen ezért rendkívül fontos, hogy a fiatalokat, a fiatal embereket, fiatal férfiakat és nőket arra ösztönözzük, hogy ezen új programokba belépjenek, hogy a mezőgazdasággal foglalkozzanak, és ezen új programokkal lehet őket erre rávenni. A kap jövőjével kapcsolatban a költségvetésnek is tükröznie kell ezen ráháruló kihívásokat. Éppen ezért az összes a jelentésben tartalmazott javaslat ezen fő kereten belül értelmezendő az új kap keretein belül, amelynek a célja az, hogy nagyobb legyen az egyensúly és a ö, szakpolitikák közötti kiegyensúlyozottság. Ö, őszintén szólva, nagyon konstruktív párbeszédet és nagyon sok új ötletet várok. Köszönöm szépen. Köszönöm. Akkor kezdhetjük is a vitát. Highward Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék gratulálni az előadónak ezen kiváló jelentésért. Rendkívül jó munkát végzett, és nagyon fontos jelentésről van szó. Tudván, hogy a mezőgazdaság mennyire fontos a szegénység elleni küzdelemben és az élelmiszer biztonság szempontjából, nem lehet evidenciának venni, még akkor sem, hogy az élelmiszer iránti kereslet nő, és 2050-re 70 százalékkal fog nőni ez az igény. Szeretném üdvözölni a főbb aspektusait a jelentésnek, és ez tükrözi a kap fő célkitűzéseit, miszerint az élelmiszer biztonságot kell biztosítani az európai polgároknak, és megfelelő minőségű és mennyiségű élelmiszert kell biztosítani elérhető áron. Az élelmez, élelmiszer biztonságot kell az európai polgároknak biztosítani. 71 millióan élnek a szegénységi küszöb alatt, 16 millióan kapnak élelmiszer segélyt karitatív alapon. És a jelentés ből éppen ezért kérem, hogy mennyire fontos területről van szó. Különösen a kisgazdálkodások és a helyi termelés ösztönzését kell elérni, a családi termelést kell támogatni, és nagyon fontos, hogy a közeli termelőktől próbálják beszerezni a polgárok a, termel- a termékeket, és az élelmiszer szakpolitika főbb célkitűzéseit is tükrözni kell. A helyi termelőknek a helyi piacokon kell tudni eladniuk a termékeket, ezt mindenképpen biztosítani kell. A családi gazdálkodásokban lehet a friss élelmiszert megtermelni, és támogatásra szorulnak a kisüzemi és a családi gazdálkodások, és javítani kell a kapon ebben a tekintetben. És üdvözlöm az iskolai élelmezési programot és az iskolai tejprogramot is, és az itt felsorolt programok rendkívül sikeresek, és ezért biztosítani kell azt, hogy a fiatalok is hozzájuthassanak a megfelelő minőségű élelmiszerhez. Ami pedig a 2014-es fiatal gazdák programot illeti, a fiatal gazdák szerepét meg kell növelni, és mint ahogy azt az előadó is már említette, jelenleg a gazdáknak csak 7%-a fiatalabb 40 évnél, ugyanakkor 4,5 millió gazda fog a következő 10 évben nyugdíjba vonalni. Ezt nagyon komolyan kell vennünk, ezt a tényt, foglalkozni kell vele is. Azt gondolom, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben, ahol több gazdaság igen nehéz helyzetben van, és ezt az én országomban is látom, hogy nagyobb a hangsúly a nyugdíjba vonuló gazdákra, nagyobb hangsúlyt fektetünk, és meg kell nézni, hogy kik fognak foglalkozni a jövőben a mezőgazdasággal, és talán ez egy pozitívum, és ezt ki kellene emelni, és többet foglalkozni vele. Több aspektus van a jelentésben, amit körül kell járni, például a ö, túl tág a jelentés tervezett hatája, a tagállamoknak kell garantálnia bizonyos dolgokat, és ezt is pontosabban meg kellene nézni. Ezen kívül aggályom, hogy a fehérje importokkal mi a helyzet. A ö, fehérje import ö, kvóták ö, harmadik országokra vonatkozóan ezt meg kellene nézni pontosabban. Ami a kap és a fejlődő országok kapcsolatát illeti, az EU-nak a legjelentősebb a mezőgazdasági termékek importja, és fejlődő országok számára is éppen ezért előnyös az, hogyha erre lehetőségük van. Talán ezen a megfogalmazáson egy kicsit módosítani kellene. Több olyan intézkedés van, amit szeretnék most felvetni a vita során, egy világszintű élelmiszer készlet kialakítása. Tudjuk, hogy 12 heti élelmiszerkészletünk van a világban. A 2007-es válságban ez még rosszabb volt. Konkrét intézkedésekre van szükség azért, hogy az élelmiszer biztonságot az élelmiszer válságok során is lehessen biztosítani. Általában tehát üdvözlöm a jelentést, és már előre várom ezt a vitát, ahogy ezt az előda is mondta, és remélem, hogy az aggályos területekre sikerül majd a jelentésben választ adni, és ezt bevonni a jelentésbe, és végső soron az együttműködéssel és a legjobb ötletek felvételével kiváló lesz ez a jelentés. Köszönöm. Grazie, grazie, Elnök, köszönöm. Kanyete asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni az előadónak ezt a nagyon fontos jelentését kiemeli az élelmiszerbiztonság problémáit más stratégiai kihívásokkal kapcsolatban. Az EU-nak vezető szerepet kell vállalnia az élelmiszer biztonság és az élelmiszer készletek kialakításával kapcsolatban, hiszen ezt csak világszintű együttműködéssel lehet elérni. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a jövőben is az európai élelmiszerbiztonság prioritás kell, hogy maradjon, mert így meg tudjuk védeni az európai piacokat a volatilitástól. És ezzel elérhetjük azt is, hogy a gazdák a vidéki területeken maradjanak, és ott a vidékfejlesztéssel foglalkozzanak. Ezt kapcsolhatjuk a világszintű szabadkereskedelem kérdéséhez is. Nem szabad, hogy a biztonság miatt szükségtelenül kialakítsunk kereskedelmi akadályokat. De itt európai szinten azt kell támogatnunk, hogy az új reformba is bevegyük ezen elképzeléseket. Köszönöm. Molto bene. Onorevole Hashworth. Elnök, köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék gratulálni az előadónak az elvégzett munkáért. Nagyon örülök annak, hogy elismeri, hogy az élelmiszerbiztonság prioritást érdemel. Olyan világban élünk, ahol egyre többen élnek a bolygónkon, és egyre nő az árvolatilitás és az éghajlatváltozásnak is következményei vannak. Emiatt a következő években az élelmiszerbiztonság komoly stratégiai és politikai jelentőségű téma lesz. Különösen azt akarom kiemelni, hogy a következő pénzügyi perspektívák során korlátozott mezőgazdasági költségvetés mellett korlátozott kapköltségvetés mellett nagyon fontos, hogy olyan üzenetet hordozzunk, miszerint az élelmiszer biztonság és az, hogy 500 millió fogyasztónak biztosítsuk az élelmiszert, ez prioritás kell, hogy legyen a kapreformja szempontjából. Nagyon fontos, hogy nem szabad, hogy túlságosan sok területtel foglalkozzunk egyszerre. Szeretnék három veszélyre, szeretném három veszélyre felhívni a figyelmüket. Az első az az, hogy az imidzsünkkel van problémánk. Az utca embere nagyon sok helyen azt gondolja, hogy a kap az a vajhegyeket jelent, bortúltermelést és különböző túltermelést, ahogy az a 80-as évek elején volt, és hát mindenki nagyon jól tudja, hogy ez már nem így van. Ennek ellenére ez az az image, ami még mindig velünk van, és ez az, ami a közvéleményben a, még továbbra is él. A második probléma, az egy belső gyengeség Európában. Ahogy azt az előadó is mondta, mi vagyunk az világon a legnagyobb élelmiszer importőr. Évente 3, 35 millió hektárnyi, tehát Németország területénnyi mezőgazdasági terméket importálunk évente. És Éppen ezért ez rendkívül fontos cél a világon nagyon sok térségben, hogy az európai piacra betörjenek. Ami a bilaterális kereskedelmi megállapodásokat illeti, például a Mercosurral jelenleg, vagy Kanadával is, a mezőgazdaságot nagyon sok ágazatban úgy gondolják, hogy ez egy problémás terület, ez az, ami megakadályozza azt, hogy a megállapodás megszülethessen, és ők azt gondolják, hogy inkább a feldolgozóiporral vagy a high-tech területekkel kellene foglalkozni. A mezőgazdaság, ahogy azt az előadó jogosan mondta, nagyon fontos, hiszen rendkívül gyorsan csökkennek az élelmiszerkészletek világszerte, és pont tegnap volt egy előadás, amelyben azt mondták, hogy 2050-re Indiában nem lesz víz. Tehát a vízellátás biztonsága és az élelmiszerkészletek biztonsága egyre fontosabb kérdés, tehát a mezőgazdaság és az élelmiszerbiztonság között nagyon szoros a kapcsolat. Az utolsó pedig az erkölcsi kötelezettsége a fejlett országoknak. Több mint egy milliárdan élnek a világon a hivatalos élelmiszerbiztonsági küszöb és a szegénységi küszöb alatt. Ezért tehát erkölcsi kötelezettségünk a fejlett országokban, hogy kibővítsük a mezőgazdasági termelésünket, hogy a saját nemzeti erőforrásainkból termeljünk minél többet. Mert ha nem, hogyha a fejlett országok a világpiacról vásárolják fel a mezőgazdasági terméket, ezzel nő a mezőgazdasági termékek ára, és ezért ez túlságosan drága lesz a fejlődő országokban az ott élők számára. Köszönöm az előadóknak, rendkívül pontosak az üzenetek és helyesek, mindenképpen üdvözlöm és javaslom, hogy fogadja el a szakbizottság. Köszönöm. Eh, José Bové tiene la parola. Intanto desidero informare. José Bové és most kaptam egy hírt, miszerint a mezőgazdasági igazgatóság új főigazgatója Jean-Luc de Marty kinevezték a hármas a kereskedelmi főigazgatóság főigazgatójával. Silvero Digres Manuel az új igazgató, tehát a régi főigazgató az, aki most igazgató, mezőgazdasági igazgató lesz, most pedig José Bovenak adom meg a szót. Nagyon örülök annak, hogy ilyen jó híreket hoznak a szakbizottságunkban. Mindenképpen jó utat kívánunk Demárti úrnak, és azt gondoljuk, hogy ez nagyon jó helyzet a reformja szempontjából. Ez persze csak engem illet ez a megjegyzés, de szerintem többen egyetértenek velem. Annyit szeretnék elmondani, hogy a mai vita fontos ö, időpontban történik, hiszen Rómában október 11-17-én tartották az első ülését a világszintű élelmiszerbiztonsági bizottságban, mióta ezt a bizottságot létrehozták. És azt gondolom, hogy itt a, ezen nemzetközi fórumon, hogyha ezzel foglalkoznak, ez azért van, mert most már a civil társadalom teljes jogú tagként vesz részt ezen vitákban, aztán a tagállamok szavaznak, de ez azt jelenti, hogy a gazdaszervezetek, a civil szervezetek, komoly részt vállalnak. És azt gondolom, hogy ezért fontos ebbe a nemzetközi folyamatba, ami most alakulóban van, bevonni az jelentésben elért munkát is, ezzel meg lehet erősíteni a jelentést, és nagyobb legitimitást adni neki a nemzetközi porondon. Erre akartam emlékeztetni, erre az ülésre tehát, a római ülésre, ez egy kerekasztal beszélgetés volt, és három elemet emeltek ki. Ez a három elem a jelentésben is megjelenik, ezzel tehát megerősödik a legit legitimitása. Az első a spekuláció. Valóban a spekuláció nagyon fontos kérdés. Nem az éghajlati okokból történő spekulációról van szó, hanem az olyan spekulációról, amelyet olyan ügynökök készítenek, amelyeknek semmi közük a mezőgazdasági piacokhoz. Most, amikor a spekuláció transferéről van szó, a hedge fundok most már inkább az ingatlanpiacon és más területeken jelennek meg, az állami támogatások területén is. Ez most már elindult a mezőgazdasági területek felé, és ez komoly probléma. A G20 vállalta, hogy ezzel foglalkozni fog. Azt hiszem, hogy az Európai Parlamentnek megint csak meg kell erősíteni álláspontját ezzel kapcsolatban, és kimondani, hogy elfogadhatatlan, hogy az élelmiszeri nyersanyagokkal spekuláljanak. Ez elvi kérdés. Az élelmiszeri nyersanyagok nem szabad, hogy olyan anyagok legyenek, amelyeket spekulatíve lehet, amelyekkel spekulatív módon lehet kereskedni. A második kérdés, ez is felmerül a jelentésben, az éghajlatváltozáshoz való kapcsolódás. Tudjuk, hogy ennek komoly következményei lesznek. A kérdés az az, hogy azt kell elérnünk, hogy a következmények ellen tudjunk küzdeni, ehhez arra van szükség, hogy az éghajlatváltozás okai ellen is küzdhessünk ennek ugyanolyan hatással. És, és azt gondolom, hogy ez mind a mezőgazdasági gyakorlat, mind az ipari gyakorlatok általában véve ezeken a szinteken kell ezt elérni, hiszen ami az energiafogyasztást és az energiapazarlást illeti, ennek a mezőgazdaságra és az élelmiszer biztonságra is következményei vannak. Ezt ki kell emelni. Harmadik elem, amelyet szintén megerősített a nemzetközi fórum, amiről már beszéltem, az annak az igénye, hogy a kistermelőket a déli országokban megvédjük. Tehát egy valódi társadalmi védettségre van szükségük tágértelemben ezen országokban, azért, hogy a kistermelők jövőjét lehessen garantálni, és biztosítani nekik azt, hogy ott maradhassanak a saját ö, gazdálkodásaikban. A negyedik kérdés, amely a jelentésben nem jelent meg, de lehet, hogy én nem láttam csak benne, az a termőterületek lopása a land grabbing. Ez egy komoly probléma az élelmiszer biztonság szempontjából. Elfogadható-e az, hogy harmadik országok vagy vállalatok elvegyék más országokban a termőterületet saját érdekeik miatt? Ez egyrészt ellene megy az országok szuverenitásának, másrészt a WTO nemzetközi szabályainak, és mostanra ez központi kérdésé vált. Már a G20-szal kapcsolatban is foglalkoztak ezzel. Jó lenne, hogyha mi is sokkal komolyabban foglalkoznánk ezzel itt az Európai Parlamentben, és hogy elérhessük azt, hogy az Európai Parlament szavazzon erről a témáról, és kimondja azt, hogy az élelmiszer biztonság jegyében meg kell akadályozni a land grabbinget. Köszönöm. Most pedig Megines asszonynak adjuk át a szót. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a előadónak az együttműködését a jelentés elkészítésében és a számgra fontos kérdések bevételében. Ez fontos ez a téma, és most megfelelően kell egyensúlyt teremteni a különböző érdekek között. Van egy kérdés, amelyről mindenképpen szólni kell az olaj, a mezőgazdaság és az energia input a mezőgazdaságban. Amikor az élelmiszerbiztonságról beszélünk, akkor ez olyan kérdés, amelyet valahogy mindig kikerülünk, nem foglalkozunk vele. És a jelentésnek ezzel számot kellene vetnie. Traktorokat, olajt használunk, üzemanyagot, és most nincsen alternatíva. Ezt a kérdést meg kell vizsgálni. Rashford asszony a vízről szólt, ez nagyon helyén való, ennek felemlítése, hiszen ez a globális élelmiszerbiztonsági menetrendben szerepelnie kell. Ha megnézzük az EU hozzájárulását, akkor azt is meg kell világítanunk, hogy az EU net élelmiszerimportőr, és időnként más sút földeket bérelnek azért, hogy nálunk az élelmiszer ellátás biztosítva legyen a jelentésnek, ezt is meg kellene néznie, és ennek kihatásait. Van itt még egy másik aggodalom, ami a helyi élelmiszert illeti. Én nem osztom teljes mértékben mások megjegyzéseit, akik azt mondták, hogy ez a követendő út. Ennek megvan a helye, de reálisan kell gondolkodni az euról, arról, hogy nem tud mindenkinek segíteni abban, hogy ott helyi szinten termeljenek meg mindent. A 27-es bekezdést nézem, és a 28-ast a 31-es bekezdésben úgy néz ki, hogy itt mindenképpen ezzel foglalkozni kell, és még a bio termelés fontos, ez egy lehetőség, de egyelőre az élelmiszereinknek csak kisányadát termesztik biomódon. Ez egy lehetőség, de itt az árak magasabbak. Ami a logikus gondolkodást illeti, hogyha ezt a fajta termelést akarjuk, akkor ennek kihatása van az élelmiszer mennyiségre és a biodiverzitásra, az élőhelyre is kihatása van ez, mert több földet kell felhasználni. Ezt is kellene tükrözni a jelentésben, és azt nem tudom elfogadni, hogy a bio az a válasz a mostani néhány kihívásra, ami a klímaváltozás, az élőhely, biodiverzitás kérdéseit illeti. A mezőgazdaságnak az a nehézsége, hogy hogyan tudjuk föntartani a termelékenységet. Itt Európában más irányt vettünk, többet kell alacsonyabb áron termelni, és ezzel is kellene foglalkozni a jelentésnek. 40%-a a termelésnek tud ellenállni a betegségeknek, és ez gond a fejletlen, de a fejlett világban is. Hogyan tudunk újítani, kutatásokat folytatni azért, hogy a mezőgazdaságba való input amennyire csak lehet, védeni tudja mindazt, amit a gazdák termelnek, a helyszínen is, a szállítás során és a az eladásnál, amikor ez a fogyasztóhoz kerül. Kutatás, újítás, ebbe bele kellene fektetni, akkor, amikor az élelmiszerbiztonságról van szó. Szerintem nem az a jövő útja, hogy visszafelé tekintünk, hanem előre kell nézni, mit tudunk változtatni, mit tudunk fejleszteni. Másik terület, amit erősíteni kellene, az a képzés és az oktatás, a tudás, az ismeretek átadása a gazdáknak. Ez érinti a fejlett világot, de főként a fejlődő világot. 13-as bekezdés az alapgondolatot elfogadom, de szerintem ez nem vesz számot a realitásokkal az EU mezgazdasági politikáját illetően. Már változtattunk ezen a politikán, Mások azt mondták, hogy nettó importőrök vagyunk a fejlődő világból, de erősíteni kell, és ez, ehhez szenvedélyesen ragaszkodom, azt a pénzösszeget, ami a mezőgazdaság fejlesztésére lett fordítva a fejlődő világban, ami segély alapunkból, de ez az összeg csökkent. Arra van szükség, hogy a fejlődő világ saját mezőgazdaságát fenntartható módon fejleszthesse. Ez olyan dolog, amit ebbe az anyagba bele kell venni. A morális körülményeket már Esot kollégánk elmondta. Ami a, az élelmiszer biztonságot illeti, és az élelmezés biztonságát, ez két külön dolog. Egyrészt elegendő élelmet kell biztosítani a fogyasztóknak, és itt tisztázni kell ezeket a kérdéseket, hogy mi mit jelent. Van egy döntő kérdés számomra, több élelmiszert kell előállítani kevesebb forrással, viszont nem szabad csökkenteni a biodiverzitást és az élőhelyeket. Egy másik pont, hogyha a fiatal gazdákat bátorítani akarjuk arra, hogy tovább termeljenek, és ha lehet növeljék a termelést, akkor megfelelő jövedelemre van szükségük, ez hiányzik a jelentésből, és a gazdaságok, gazdák bevételéről, jövedelméről is szükséges lenne itt beszélni. Ez nem csak az EU-t érinti, azon kívül az élelmiszerlánc, a, a, az itt tapasztalható hiányosságok, több pénzt kellene visszaforgatni, visszajutatni a gazdáknak. Csak néhány megjegyzést tettem most, biztos, hogy módosító indítványokkal fogok élni. Döntő, hogy ezt helyre tegyük, mert nem csak a saját mezőgazdasági politikánkat reformáljuk meg, hanem komoly problémák problémákat akarunk megelőzni. Ezek a problémák már léteznek, de intenzívebbé fognak válni, hiszen a világ lakosságának száma nő. Így kapcsolatba lépek majd az előadóval, és néhány módosítást fogok javasolni. Köszönöm. Hausling úré a szó. Először is köszönetet mondok az előadónak. Nagyon jó, hogy ön után szólhatok Megines asszony, mert úgy látom, hogy a kisgazdaságok, a biogazdaságok szerepe ez nem lett eltúlozva a jelentésben. Én úgy gondolom, kritikusan kell a FAO álláspontját fogadni. Azt mondják, hogy 70%-kal kell emelni a mezőgazdasági termelés, nincs rendelkezésünkre az egész föld ebből a célból, és meg kell gondolni a az elosztást, a megoszlást. Hogyha Európára és az USA-ra gondolunk, akkor a mezőgazdasági termékek 50%-át a fogyasztás előtt elpusztítják, megsemmisítik, mert nem fogják elfogyasztani, ez pazarlás arról van szó, hogy közben többet kell termelni, mindenkinek úgy kell élnie, mi nekünk. Ez nem lehetséges. Másik, hogyan használjuk fel az erőforrásokat? Ez döntő kérdés a jövőre nézve. Nem lehet megengedni az élelmiszerforrások jelenlegi elpocsékolását. Ez az oka annak, hogy olyan sokat importálunk, mert olyan mezőgazdaságunk van, amelyet a világ többi része nem tud lemásolni. Tudnunk kell, hogy amikor modern mezőgazdaságról beszélünk, akkor olyan mezőgazdaságról van szó, amely nagyon is függ az energiától, a szállítási költségek csökkenéséről, ezek nullára kellene, hogy csökkenjenek, de ez nem a jövő modellje. Így nem lehet csak annyit mondani, hogy ez a 9-es pontban szerepel, hogy az energiaköltségek csökkennek. Ezt ki kellene bontani, meg kellene nézni, hogy milyen mezőgazdasági energia ellátási lehetőségek vannak, de nem szabad a biomassa termelést az élelmiszer termeléssel versenyre késztetni. Egyensúlyt kell találni a kettő között. Klímaváltozás, jobban oda kell figyelni erre a politikai vitában. Ami engem zavar az utóbbi időkben, az az, hogy gyakran elmondjuk, hogy minden jelentésben szólni kell a klímaváltozásról. Amikor megnézzük, hogy mi történik az EU-ban, Cancunban egyébként ezt eh, jól megfigyelhetük, akkor azt konstatáljuk, hogy nincs igazi klímapolitika Európában. Nem eh, várhatunk itt javulásra. Nekünk kell megmondani világosan ezt, és ezt a mezőgazdaságnak is el kell mondjuk, hiszen ez az ágazat a legjobban érintett energiapolitikát akarunk, energikus politikát, de nem elég a beszéd. Az EU-nak vezető szerepet kell itt, döntő szerepet kell játszania, és többet kell tennie. Esford úr elmondta, hogy meg kell említeni a, az élelmiszerellátást, az élelmiszerimportot. A következő agribizottsági bizottsági ülésre javasolom ezen témának a megemlítését, hiszen fontos ez a téma. Desz úr. Elnök úr. Martin nagyon is időszerű és releváns, hogy utánad szólók. Én is előadó vagyok az ő jelentését illetően, és nagyon sok mindent feltár ez a jelentés. Az árnyék jelentéstevő Mekinez asszony, de van itt egy másik kritikus pont, mégpedig a gabonafélék ára. Azt mondjuk, hogy 70%-kal emelkedtek ezek az árok, de meg kell lenne nézni, hogy most a 70%-os emelés után milyen árak látunk. Az árak alacsonyabbak, mint a 71-es 61-es árak, bocsánat, akkor 14 éves voltam, és a sörfőzdébe szállítottuk a gabonaféléket. A lényeg az, hogy nagyon alacsonyak ezek az árak, és annak is örülök, hogy megemlítették több fiatalra lenne szükség a mezőgazdaságban, de szerintem nem szabad annyira pessimistának lenni. Magyarországban, az én hazámban, ez Németországban igen jelentős mezőgazdasági térség, a képzésben részvevők száma jelentősen emelkedett. Itt a mezőgazdasági képzésről van szó. Nagyon sok fiatal készen áll arra, hogy mezőgazdasági szakmákat tanuljon, és meglepett minket az, hogy növekedett ezen fiatalok száma. Látjuk, hogy a mezőgazdaság perspektívát nyújt a fiataloknak. Általában az a trend, hogy a mezőgazdaságot pessimista színben tüntetik fel, de a mezőgazdaság egészében véve olyan gazdasági ágazat, amelynek a legjobb perspektívája van a gazdaságban, más ágazatokhoz hasonlítva erre hangsúlyt kell helyezni, és bátorítani, ösztönözni kell a fiatalokat. Négy dologból indulok ki. Növekszik a lakosság száma a világban, több élelmiszerre van szükség, és van itt egy másik fontos hatás. Ha az életszínvonal emelkedik, a lakosság mezőgazdasági magatartása is változik. A kínaiak 200 g húst esznek hetente jelen pillanatban, és világos, hogy 400 g-ot fognak fogyasztani a közeljövőben, és nem 200-at. Ez azt jelenti, hogy 13 millió tonnával több húst fognak fogyasztani, ez még mindig alacsonyabb az európai átlagnál, de Kína csak egy ország. Látják, hogy a plusz élelmiszer termékek jelentősen kell, hogy növekedjenek mennyiségüket illetően egy országra vetítve. Másik a, a, az öntözés. Az Egyesült Királyságban olyan készleteket használnak fel, amelyek több millió éven keresztül alakultak ki, és nincsenek újabb források. A másik az energia árak növekednek, és az energia az versenyre kelt az élelmiszertermeléssel. Itt dönteni kell. A társadalomnak többet kell, hogy fizetnie ezekért az élelmiszerekért, hogyha az energiaárak növekednek. Gyakran elmondtam, hogy energianövényeket termeltem 0,7 hektáron csak kísérletképpen. Ezeket a kultúrákat rossz földön is lehet termeszteni, rossz talajon. 2500 euró jön be más termékből, itt pedig csak 1000 euró, akkor az energia növények esetében még állami szubvencióra sincs szükségem, szóval itt el kell dönteni, hogy mit tegyünk, ezzel töröm a fejem. A spekuláció szerintem itt erősödni fog a mezőgazdasági termelés terén. Csolos úrnak válaszolva jelentést készítek, néhány gondolatot ismertetek majd benne. Európa, az emberek közössége választ kell, hogy találjon arra, hogy hogyan lehet a spekulációkat megakadályozni. Ez csak úgy lehetséges, hogyha vannak élelmiszer készleteink ez lehetővé tenni, hogy amikor a spekulátorok az árakat emelik, akkor szembeszállunk a manővereikkel. Kell készlet, a finanszírozás nem szabad, hogy probléma legyen. Alacsony áron veszünk, kicsit drágában adjuk el, de az adófizetőnek ez nem kerül többe. Néhány régióban az éhénység a jellemző, áldozatokat szed, és Afrikával már régóta vannak kapcsolataink. Az afrikai lakosság elkeserít engem, szomorúvá tesz. Vajon ez a kontinens képes lesz arra, hogy nehézség nélkül termeljen két milliárd fő számára egy milliárd helyet? Dél-Afrikában az emberek, vagyis Afrika déli részén éhénység van, mert néhány diktátor működik ott, és Afrika déli részén nagyon sok ország találja magát olyan helyzetben, mint amilyenben Zimbabwe van. Úgyhogy az éhénység ellen kell felvenni a harcot Afrikában. Az előadónak és megint ez asszonynak azt szeretném javasolni, ahogy egyébként ő is mondta, hogy együtt dolgozunk ki egy jelentést, mert a mezőgazdaságnak sokkal fontosabb stratégiai értéke lesz nem sokára, mint ma. Sokan ezt nem is tudják, úgyhogy együtt kell felvennünk a harcot a problémákkal szemben. Átadom a szót Szia Tereszki úrnak. Véleményem eh, szerint eh, épp eh, nem akkor kell szólni erről, amikor a kap jövőről beszélünk, hanem a költségvetés jövőjéről és a 2013 utáni időszakról. Most azokat próbáljuk meggyőzni, akik már meg vannak győzve. Ami most elhangzott, annak egy része a múltban is elhangzott már, de a többiek hogyan fogják fel a kapott? Miért beszélünk ilyen keveset az kap eredményeiről? Hogyan lehet a politikusokat meggyőzni, és az állampolgárainkat a kap előnyeiről? Ezeket a közvélemény elé kell tárni. A bizottsági dokumentumokban az intervencionizmus szó nem jelenik meg. Úgy tűnik, mint hogyha ezt a fogalmat el akarnánk titkolni. Nincsen intervenció. Főleg a gabonafélék piacán, a búza piacon. Bármilyen fluktuáció a gabona termelésben kihat például a sertés és szárnyas tenyésztésre. Hogyha erre nem gondolunk, akkor további válságok lesznek, és a gazdák tiltakozni fognak. Mert pedig mi elkerüljük ezt a témát. Nem nézzünk ö, szembe annak a szükségességével, hogy megtaláljuk a tényleges megoldást. Nos, az árak ingadozásával hogyan bánjunk? Specifikus eszközök ö, kellenek. Ö, nem azt ö, akarom, hogy olyan fajta intervencionizmus legyen, ö, mint a múltban, de be kell avatkoznunk a gabonafélék piacán Nos, a gazdák bevételére térnék rá. Hallottunk adatokat arról, hogy hány gazda van, milyen keveset keresnek, és milyen kicsi a kis üzemek bevétele. Nem beszélünk erről. Azt mondjuk, hogyha hiány van más területen az EU politikában, tevékenységében, mert túl, az azért van, mert túl sokat költünk a kapra. Így gondolja mindenki. Márpedig a mezőgazdaságot úgy kell felfogni, mint ami túlmegy az élelmiszerbiztonságon. Más tevékenységek is nagyon fontosak ebben a körben ne feledkezzünk meg arról, hogy vannak más ilyen területek, a klímaváltozásról, az energiáról, a széndiokszid kibocsátásról beszélünk, de az egyik legfontosabb dologról megfetkedünk a vízellátás biztonságáról. Ma említés nyert. A víz nem sokára hátrált háttathatja jelentős mértékben a növekedésünket. A vízhiány. A demokrácia, az emberi jogok nyilvánvalóan nagyon fontosak az Európai Unió szára, de amikor a napi biztonságra gondolunk, olyan kérdésekre, mint katasztrófa, védelem, akkor ne felejtsük el, hogy Európa gyakran az első, amelyik segítséget nyújt másoknak ilyen helyzetben. Ezért ki kell fejlesztenünk a megközelítésünket, hogyan lépünk fel ilyen sürgősségi helyzetekben. Európa képe milyen legyen a harmadik országokban. Ehhez szükséges, hogy legyen élelmiszer, tartalék, és technikailag legyünk képesek másokat támogatni. Ez azt jelenti, hogy az erőforrásokat fel kell használni, például a pénzügyi erőforrásokat megfelelőképpen kell felhasználni. És megfelelő eszközökkel kell bírni. Különben nem boldogulhatunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig Gens úrnak, meg Bésül kollégának adom meg a szót. A kelet-angliai szerves gazdaságokat figyeltem. Három részre hozhatok. Az első részben viszonylag olcsó a termelés, és támogatás vehető fel. Ez az azona, zó B, B zóna, ahol nagy a termelékenység, nem sokat termelnek. C zóna a katasztrófa ahol nagyon sok problémával találkozunk. Nem le, lehet extrapolálni ezt a megoldást, ezt a rendszert. A világon közöljéken különböző a helyzet. Nem képzelhető el ilyen módon a világ élelmezése. Azt hiszem, hogy ez a szakbizottság kell tudja, hogy az IPCC e mit jelent. Nos, ez a szervezet a világ ama részében élő tudósok véleményére támaszkodott, akik kimondták, hogy ö, ö, kimondták véleményüket. Más ö, nem kapott szót. az egész klímaváltozási marhaságot mi komolyan vesszük és e, korábban a szakbizottságban is ez e, teljesen nyilvánvalóan megnyilvánult. A széndiokszid nem méreg, hanem szükséges a növényeknek erre majd később kitek most nem tettem. A vízről is szó volt, de vannak vízhelynek nagyon jól ellenálló növények. Most pedig a szárasságra eh, térnék rá. A politikusok nem tudják megváltoztatni az időjárást eh, a tudósoktól lehet kérni, eh, hogy a biotechnológiának a segítségével ellenállóbb növényeket állítsanak elő. Ez válasz a víz kérdésére. Kérem a szakbizottságot, hogy ne ö, ö, tegyen fel mindent a szerves termelésre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Krisztof Bisű. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, Franciaországban van egy kifejezés, vagy közmondás, amely azt mondja, hogy a pedagógia az az ismétlés művészete. Ez azt jelenti, hogy nagyon jó pedagógusok vagyunk, mert e, mindig visszatérünk ugyanazokra a meggyőződésekre. És üdvözlöm ezt a jelentést, üdvözlöm a jelentéstevőt, aláhúzom, hogy a jelenlegi vitában a parlament a mezőgazdaság stratégiai jellegét emeli ki. Ez nyilvánvaló gondolat, de nem régen eh, még nagyon vonakodtak ezt eh, kimondani. Eh, stratégiai jellege van a mezőgazdaságnak, már csak azért is, mert nem lesz divat az élelmiszer fogyasztásban, mindig szükség lesz rá néha ránk akarnak erőszakolni egyes termékeket, nem tudjuk, hogy néhány év múlva más újítás nem zárja ki -e, nem zárja -e ki őket. Mindenesetre stratégiai ágazat pozitív termeléssel gazdasági, társadalmi előnyt jelent azoknak, akik a termeléssel foglalkoznak, de az egész területnek, ahol élnek. A földrészünk számára nem csak a kap kerül pénz, hanem a kap hiánya ö, is sakba kerülne. Például, hogy a széndiokszid termelés növekedne. Azért is, ö, kell, ezért is kell elgondolkozni a mezőgazdaságról, mint stratégiai ágazatról. Amikor élelmeszer biztonságról beszélünk, ö, akkor három problémára gondolok. Az árszintre, a termelés szintjére, és a ö, művelhető földterületre. Nos, először is lássuk az árszintet. a stratégiai egy ágazat, már pedig az élelmezés az, akkor alapvetően fontos, hogy a politikusok kell foglalkozzanak a spekulációval. Nem képzelhető el, hogy a pénzügyi válságot átéljük, lássuk, hogy a szavazás hiánya milyen súlyos következménnyel bír a virtuális világban, és nem elfogadni azt az erkölcsi felelősséget, amely a miénk. Azt hiszem, hogy a jelentéstevő megfogalmazása érdekes, de nem vagyok meggyőződve róla, hogy elégséges tartalékkal bírunk hiszen a spekulátorok éppen erre utaznak. Nézzük meg, hogyan zajlik ez az olaj ágazatban. Az én országomban nagyon nagy hangsúlyt helyezett a kormány arra, hogy mennyi tartalék van olajból, és nem kell tankolni. Ennek ellenére mentek tankolni az autósok. Tehát nem elég a tartalék. Meteorológiai problémák is lehetnek. Most rátérnék a termelés szintjére. Kedves kollégák, azt hiszem, hogy ez a vita nem sokára, néhány év múlva megmosolyogtató lesz vannak, akik azt mondják, hogy jobban oda kell figyelni a környezetre, mások azt mondják, hogy többeket kell menni. Nos, mind a kettő igaz. Intenzívebb mezőgazdaság kell, ökológiai gondolkodás és eljárás kell, de intenzívebb termelés is. Azért, mert egyre csökken a megművelhető földterület, egyre nő a napos a lakosság újítani kell technikailag, talán a GMO-kkal, talán a fajta kiválasztással, talán a talaj jobb megismerésével, talán megnézni, hogy milyen pozitív interakciója van egy s más növénynek, de a lényeg az, hogy nem lehet a hektáronkénti termelés, termelékenység csökkentésével élni. Itt értek egyet a jelentéstevővel. A kis mezőségi területek lehetnek nagyon hatékonyak, és a kabban jobban kell az első hektárokat támogatni, mint az utolsókat. Így lehet a nagyobb hozadott értéket összerezni. A pazarlás ellen küzdeni erkölcsi kérdés is. A legjobb módja az energia gazdálkodásnak nem új források találása, hanem gazdálkodni a ö, meglévővel. Ahogy, ha egy teremből kimegyünk, eloltjuk a villanyt, ö, talán az elővigyázatosság nem szabad oda vezessen, hogy egyre rövidebb legyen a lejárati határidő a az élelmiszeripari termékeken. Meg kell találni az egyensúlyt. És akkor a földterülettel kapcsolatban szólnék. Egyedértek José Bovéval, szükséges vita és állásfoglalás a mezőgazdasági földek elkútya vetyéléséről. A termőföldek elvesztéséről ne veszítsék el a ö, tagállamok a, emiatt az élelmiszerbiztonságokat, ö, hiszen ez a jövőbeni konfliktusoknak a csírája. Egyrészt lesznek éhes emberek, másrészt, vagy vannak, másrészt pedig mások vesznek termőföldet azért, hogy hazavigyék a termelést hát ha nem vigyázunk, akkor századunk nagy konfliktusai ebből fognak származni. Kiváló a jelentés, ennek alapján dolgozhatunk. Grazie, Monsieur Béjou, approfitto. Hadd használjam ki az alkalmat, és kérjem meg a kollégákat arra, és mondjam, hogy 28-án reggel lesz egy konferencia pazarlásról, illetve pazarlás ellen a parlament kezdeményezésére. Erre hívom fel a ö, kollégák figyelmét, Delen Garciának adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Ezt a vitát ö, abba az irányba szeretném folytatni, ahogy elkezdődött. Két fontos elemre kell emlékeztetni. Ami az ellátás biztonságát illeti, ezt az élelmiszer biztonság szempontjából kell ö, szemlélni. Ezért jött létre a kap. Elég élelmiszer kell, és megfelelő, észszerű áron Európa lakosságának. Ehhez megfelelő intézkedések kellnek. A tartalék álljon rendelkezésre, tudjuk felhasználni, amikor például a Sziterszki úr által felvetett esetek következnek be. Például amikor gabonát használnak az állatok táplálására, ez valóság. Természetesen a gazdákat támogatni kell, hogy ez a helyzet nem menjen az ő rovásukra. Mindannyian benne vagyunk ebben a piacban, ez a mi felelősségünk. A tőzsdén spekulálnak, ezért alternatívát kell felmutassunk a piacnak. Jelenleg sok engedélyt függesztettek fel Európában, mert betiltottunk egyet mást. Nem biztos, hogy ezek káros dolgok. Lehet, hogy pozitív intézkedések például az állati fehérjét tartalmazó táplálék nem használjuk fel, pedig egyes kutatói vélemények azt mondják, hogy lehetne. Pedig ez a szárnyas sok tartásában, élelmezésében nagyon hasznos lehetne az egyik kollégál is mondta, ott tartunk, hogy, hogy Kína lakossága el fog kezdeni kétszer annyi húst fogyasztani, mint eddig, mert még óriási a lakossága. És meg fognak duplázódni, triplázódni az árak a kereslet miatt, ami pedig a polgároknak biztosított élelmiszer minőségét és biztonságát életi. Kölcsönösség kell harmadik országokkal. Hogyha továbbra is az importtól függünk, például a WTO tárgyalásokban is ez így van, akkor biztosítani kell a minőséget, ha legalábbis egy minimális szinten, legyen összehasonlítható az EU termékekével. Az Agri Szakbizottság felelős és az Európai Bizottság ezt biztosítani nem lehet meg a minimális biztonság, hogyha a kutatás fejlesztés nincs biztosítva. Ahogy Lokú úr mondta, a fajta választásra kell helyezni a hangsúlyt, észszerűen kell felhasználni a vizet, az újítást pedig ösztönözni kell, valamint a víz pazarlását megszüntetni. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy újabb BSE járvány legyen, illetve ételmérgezés. Középtávon ennek a következményei az között az is lenne, hogy a mi rendszerünk már nem lenne szava hihető, és nem érnénk el céljainkat. Azt hiszem, hogy ez elfogadhatatlan. Az állattenyésztés és a mezőgazdaság stratégiai ágazat, és energia igényes, egyre inkább az lesz. Ne, energia szempontból nem lehetünk függőek, Oda kell figyelni arra, hogy a jövőbeni fejlődését az ágazatnak ne akadályozok. Brazília, India, Kína, ilyen nagyhatalmak ö, vásárolnak földeket, ö, nem csak a ö, termelés számára. Más a véleményem, mint önöknek. Nem csak mezőgazdaság és élelmiszeripar termelés céljából vásárok fölött, hanem ö, ipari célból is. Talán a jövőben azt látjuk, hogy nagy afrikai területek ö, nem a, az élelmiszertermelés szolgálják, hanem ö, a technológiai ipar számára szükséges anyaga kibányászására. És azt hiszem ez erkölcsi szempontból elítélendő. Ö, más, szegényebbek földjét használják. Molto bene, grazie. Kiváló. Köszönöm szépen. Most pedig a bizottságnak, Katrin Klombernek adom meg a szót. Üdvözlök mindenkit! Köszönjük szépen ezt a jelentést, ez rendkívül fontos témával foglalkozik, és nagy érdeklődéssel folytattam a vitát, és a bizottság, a szakbizottság által felvetett ötleteket. Önök is tudják, hogy az élelmiszer biztonság a szakbizottság egyik prioritása, és az egyik fő kihívás a kap szempontjából ma és 2013 után is. Ebben a kérdésben az az érdekes, hogy itt több szakpolitika keresztmetszetében vagyunk. A mezőgazdasági szakpolitika, a fejlesztési szakpolitika, a kereskedelmi, az energetikai szakpolitika, környezetvédelmi, kutatási, és a pénzügyi piacok szakpolitikája is lefedi ezt a területet. Tehát nincsen, azt hiszem, jobb példa arra, hogy mennyire fontos, hogy ezen szakpolitikák koherensek legyenek ahhoz, hogy az élelmiszerbiztonság célját el lehessen érni. Rendkívül jó tehát ez a példa arra, hogy elmondjuk, hogy a kapnak milyen szerepe van a biztonság és a fejlődés szempontjából. Úgy gondolom, hogy ez a jelentés eléggé átfogóan írja le ezt a képet, és sok dimenziót felvet. Beszéltünk arról, hogy a termőföld lopással mi a helyzet, és hogy talán szükség lenne arra, hogy nyitott kereskedelmi politikát folytassunk, hiszen láthattuk, hogy amikor kereskedelmi korlátokat vezetünk be, például a két évvel ezelőtti élelmiszerár válság idején ezzel bizonyos országok bizonytalan helyzetbe kerültek, és nem tudtak például rizset vásárolni. Erről a jelentés nem szól, de általában véve egyetértünk a jelentésben található következtetésekkel, a statisztikákkal, és azzal, hogy különböző eszközökre és fellépésekre lesz szükség. Néhány rövid megjegyzésem lenne, arról, hogy az Európai Unió és a bizottság hogyan járul hozzá az élelmiszerbiztonság kiépítéséhez. Önök nagyon jól ismerik a témát, úgyhogy röviden emlékeztetnék csak az eddigi főbb fellépéseinkre. Egy milliárd eurós élelmezés könnyítési alapot hoztunk létre 2008-ban, ezt most véglegesítjük. Az Európai Unió a G8-ak akvilai, akilai 2009 júniusi csúcsa, ahol is 2,8 milliárd dollárt ítéltek az élelmiszerbiztonság céljára, és a bizottság is figyel arra, hogy a különböző programjaimban ezen célkitűzések megjelenjenek. Nagyon fontos mérföldkő a szakpolitika szempontjából az, hogy tavaly márciusban a bizottság közzétett egy stratégiai keretet az Európai Unió részéről, azért, hogy segítsék a fejlődő országokat az élelmiszerbiztonsági kihívások megoldásában. Természetesen Bové úr is utalt arra, hogy a világszintű élelmezésbiztonsági bizottság a múlt héten találkozott Rómában. Ez is jó példája annak, hogy az Európai Bizottság mennyire kiáll a többi nemzetközi fórum mellett, és szerepet vállal az élelmiszerbiztonság kérdésében. Ez egy világszintű probléma, az Európai Bizottság nem egyedül lép fel, hanem a világszintű partnerekkel közösen. Vannak olyan témák, amikre nem szeretnék most részletesen kitérni, de például a a bioüzemanyagok kérdése. Európában nem lehet teljes korrelációt felállítani a bioüzemanyag termelés szintje és az élelmiszerárak növekedése között, hiszen az Egyesült Államokkal ellentétben az Európai Unióban a bioüzemanyagot úgy állítják elő, hogy a gabonatermelésnek csak 2-3 százalékat használják erre. Tehát még messze eh, nem járunk azon a szinten, mint ahol az Egyesült Államok. Ami az ár ingadozást, az élelmiszerárak ingadozását illeti. Önök is ismerik az Európai Bizottság eh, kötelezettségvállalását és Csolos biztos úr kötelezettségvállalását bármilyen biztos úrral közösen azért, hogy növeljék a pénzügyi piacok eh, átláthatóságát, és ezzel lehessen fellépni az élelmiszerárak ingadozása ellen. Új megelőzési és válságkezelési eszközöket keresünk. Ez, részes, ez szerves része annak a munkának, amit a KAP reformjával kapcsolatban végzünk. A bizottság egyebek között részt vesz a következő G20 ülés előkészítésében is, és a francia elnökséggel keresi ezen új eszközöket. Már most vannak a kapban olyan eszközök, amelyek a kockázat kezelésre jöttek létre, a mezőgazdasági kifizetések és a különböző biztonsági hálóként használható eszközök. A bizottság ezen kívül kezdeményezést indított azért, hogy az élelmezési láncban a gazdák helyzetén javítson, ez különösen a tejipari ágazatra vonatkozik. Tehát már léteznek dolgok, eszközök, de ettől függetlenül mindenki egyetért a bizottságon belül abban, hogy új eszközökre van szükség. A készletekről is említést tettünk. Nem könnyű ez a kérdés. A 2009. júliusi Aquilei G8 csúcs kérte, hogy a különböző szervek foglalkozzanak a kérdéssel, és elemezzék a fizikai és a virtuális készletek iránti igényt. A mai napig nem ismerjük pontosan, hogy mi erre a válasz. Még nem találtuk meg annak a kulcsát, hogy hogyan lehet legjobban az élelmiszerek elérhetőségét világszinten biztosítani. Tapasztalatból tudjuk, hogy nehéz a készleteket kezelni, ami a készletek koeficienciáját illeti, és az ezzel kapcsolatos jelentéseket nem könnyű ezt kidolgozni. Ugyanakkor az biztos, hogy a piacok átláthatóságát meg kell erősíteni azáltal, hogy a termelésről, a készletekről és az árakról jobb tájékoztatást adunk, és bizonyos esetekben a készleteket, a nemzeti készletezést vagy helyi készletezést kell elősegíteni. Végső soron tehát annyit mondanék, hogy a jelentésben a kappal kapcsolatban sok elem megjelenik. Visszatérnék egy olyan kifejezésre, amelyet McGuinness asszony egy korábbi jelentésében használt, szintén az élelmiszerbiztonsággal kapcsolatban. Azt gondolom, hogy a kapnak az élelmiszerbiztonság alapkövének kell maradnia Európában, és hozzá kell járulnia a világszintű élelmiszerbiztonsághoz. A bizottság ebben a helyzetben továbbra is proaktív módon szeretne fellépni a jövőben is. Köszönöm a figyelmüket, és még annyit szeretnék elmondani, hogy a bizottságban és a különböző szolgálatok készen állnak arra, hogy tájékoztatást adjanak, vagy további elemeket nyújtsanak azért, hogy gazdagítsák ezt a vitát. Köszönöm szépen. Bene, grazie alla... Köszönöm szépen. Katrin Kárbennek, most pedig az előadónak adom ismét meg a szót, és a módosítások benyújtási határideje november 8-a dél. Tecsen. Köszönöm, elnök úr. Nem sok időnk maradt. Azzal kezdeném, hogy megköszönöm minden kollégámnak, aki hozzászólt, hogy az ötleteiket előadták, biztos, hogy én ezeket figyelembe fogom venni. És annyit is szeretnék még elmondani, hogy már előre várom a módosítókat, természetesen azoktól, akik ilyet szeretnének benyújtani. Hadd mondjam még el azt is, hogy néhány főbb gondolatban minnyáján megállapodhatunk amelyek a jelentésben megjelennek. Az első az az ár ingadozás kérdése, a második az élelmiszer készletek kérdése, és hogy milyen fontos az új kap közös agrárpolitika. Különböző vélemények hangzottak el a bio gazdálkodással kapcsolatban hadd mondjam el, hogy én azért foglalkoztam ezzel olyan sokat, mert azt gondolom, hogy a jövőben a családi gazdálkodás a biogazdálkodással lesz egyenlő. Nem beszéltünk a tápanyagok jelentőségéről. A biogazdálkodás azt jelenti, hogy egészségesebben táplálkozunk. A biogazdálkodásra azért akarok ilyen hangsúlyosan kitérni, mert minden európai szintű tanulmányból az derül ki, hogy valóban probléma van a táplálkozás minőségével, a elhízással, és az egyik lehetséges megoldás az lenne, hogy pontosan a biogazdálkodást kellene támogatni. Ami a fiatal gazdák támogatását illeti, ez a kérdés is felmerült a jelentésben is. Úgy gondolom, hogy és most mindenek előtt a saját országom tapasztalatairól beszélek, de általában is érvényes lehet az, hogy mindenképpen bátorítani kell ezt a szektort. És a kis családi gazdálkodásokkal is foglalkoznunk kell, hiszen jelenleg ezeket nem irányítják megfelelő módon. És az a tény, hogy a fiatal gazdákat nem támogatjuk megfelelően, akik ezt megtehetnék, nincsen kellő erőforrásuk, és nem tudjuk őket megfelelően pénzügyileg támogatni. Albert képviselő is beszélt a családi gazdálkodásokról, a kisüzemi gazdálkodásról, teljesen egyetértek vele. És arról is szó volt, hogy a fejlődő országokban kellene támogatni a mezőgazdasági termelést, erre is kitér a jelentésem. Ami ezt a híres land grabbinget illeti a termőföldek ellopását, amiről Bové úr beszélt, nagyon érdekelne, hogyha konkrétan erről a kérdésről egy komoly vitát folytathatnánk és Hadd mondjam el még azt is, hogy különösen aggódom amiatt, hogy az éghajlatváltozásnak milyen kihatásai lesznek a mezőgazdaságra. Ez az oka annak, hogy konkrét utalások vannak a jelentésemben erre a témára, de valószínű, hogy az ezzel kapcsolatos információt még további adatokkal kell gazdagítani. Esfordul, igen, egyetértek önnel, különösen ami a víz jelentőségét illeti a mezőgazdaság és a fejlődés szempontjából. Nem igazán foglalkoztam a fehérje import kérdésével, pontosan azért, mert nem soká fogunk erről részletesen vitázni, egy külön vitát szentelünk ennek, éppen ezért úgy gondoltam, hogy nem érdemes nekem erre kitérni, tudván, hogy mennyire korlátozott a jelentés terjedelme. Egyetértek Hoszling úrral, ami azt illeti, hogy az energia nem megfelelő, nem eléggé hatékony felhasználásának milyen következménye és hogy kiegyensúlyozottan kell felhasználni az energiaforrásokat. Az éghajlatváltozás első sorban az ipari termelés befolyása alatt áll, és az alatt, hogy mi mennyire pazaroljuk kiegyensúlyozatlan módon az energiaforrásokat már korábban is mondtam, és Desz úr is ugyanezt mondta, komoly probléma van azzal, hogy az árak mennyire volatilisek, mennyire igadoznak. Egyetértek, hogy ami a gazdákat illeti, az ő szempontjukból nem mindig igazságosak az árak. De azért nagy különbség van a között, amit a termelő ö, kap az eladott termékéért, és azon ár között, amiért a fogyasztó megvásárolja azt a terméket. Nálunk ö, körülbelül annyiba kerül egy kiló búza, mint ö, egy csésze kávé. Hát ebből is láthatjuk, hogy ö, mennyire igazságos az, hogy a mezőgazdaságban dolgozókat mennyire igazságosan tudjuk kifizetni. Ezt mindenképpen ki akarom emelni a jelentésemben. Szükség van ebből a szempontból a támogatásra, és szükséges, hogy az áringadozás kérdését a jövőben részletesen megvitassuk, és foglalkozzunk vele. Több ötlet elhangzott, a legtöbb rendkívül jó volt, természetesen hát őszintén szólva nem tudok mindegyik ötletre kitérni a következtetéseimben, de az biztos, hogy már nagyon várom ezt a vitát és a módosításokat, és tényleg kiegyensúlyozott álláspontot szeretnék kialakítani, amely az összes főbb itt elhangzott módosítást figyelembe veszi, és amely fontos része lesz annak, amiről majd a jövőben fogunk beszélni, és amit el akarunk érni. Nagyon szépen köszönöm még egyszer a segítségüket, és mint már mondtam, már előre várom az írásos módosítókat és javaslatokat. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Először is gratuláljunk Daciánának. Kiváló munkát kívánunk neki, és még egyszer november 8-a a módosítók beadási határideje. A szakbizottságunk ülése a végéhez ért. A koordinátorok majd tájékoztatják önöket a koordinátorok ülésén elfogadott döntésekről, az egyes jelentésekről, és a koordinátorok ülésén döntöttünk arról, hogy szóbeli módosítót fogunk, kérdést fogunk beadni a tojótyúkokról és az ezzel kapcsolatos irányelv végrehajtásával kapcsolatban. Ezt szerettem volna elmondani önöknek, majd pedig Emlékeztetnék rá, hogy a következő ülésünk december, november 15-én délután háromkor fog kezdődni. Köszönöm a figyelmet, ezzel lezárom a szakbizottság ülését.